Most pedig a napirendet illetően fogadjuk el a napirendi pontot, amelyet az eljárási szabályzat 137. cikke értelmében az elnökök értekezlete március 6-án fogadta, senki sem nyújtott be ellenkező értelmű kérést, úgyhogy az ügyrendet ennek megfelelően megállapítom. Most pedig Marinescu úr jelentése az Európai Beruházási Bank az